ezek után pedig megadom a szót az alelnök asszony nevében biztos úrnak. biztos úr öné a szó. You, madam Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A következő témát szeretném Federica Mogherini fő képviselő nevében felvezetni. Az etiópiai helyzetről van szó. Négy nappal a soron következő választások előtt. Nagyon fontos, hogy eszmecserére kerüljön sor Ezen nagyon fontos országgal kapcsolatosan. A bizottság szeretné elismerni Etiópia aktív szerepét a regionális nemzetközi erőfeszítésekben, amelyek arra irányulnak, hogy a régió biztonságosabbá váljon. A dél-szudáni erőfeszítésekben vezető szerepet kap Etiópia, és jelentős mértékben hozzájárult az Afrikai Unió szomáliai katonai missziójához is. Particular fighting az al shabaabbal való harcban is nagyon sikeresek voltak a közelmúltban. Ez is bizonyítja, hogy Etiópia fontos partner az Európai Unió számára, már ami a regionális békét, stabilitást illeti. Közösek az érdekeink, és hasonló az álláspontunk különböző globális kérdéskörökben. Legyen az bevándorlás vagy a menekültek ügye. Etiópia fontos eredet és tranzitország, illetve célország is. Több mint 680 ezer menekültet fogadott be, és elképzelhetjük, hogy ez milyen nehézségeket jelent az ország számára aktívan részt vesz a Khartoumi folyamatban. A keresztény eh, migránsok eh, problémája Líbiával kapcsolatosan eh, nagyon fontos kérdés Etiópia számára is, és a kormány kifejezte érdekeltségét, hogy szeretnék az Európai Unióval bővíteni az együttműködést ezekben a kérdésekben. Ami az éghajlatváltozást illeti, Etiópia politikája a globális egyeztetésekben megfelel az Európai Unió álláspontjának. Az Európai Unió szeretné a Lehmann deklarációt, nyilatkozatot aláírni, ahogyan azt már több EU tagállam megtette. Ami a gazdasági fejlődést és a szegénység visszaszorítását illeti, sok szempontból sikertörténetnek minősül Etiópia Afrika összefüggésében. Az a támogatás, amit az EU és a tagállamai nyújtanak az ország számára, gyümölcsöt hozott a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása értelmében, illetve a társadalmi-gazdasági növekedés szempontjából. Ami a becsléseket illeti, az IMF becslései 2015-re 7,5-8,5%-os GDP bővülést jelez előre Etiópia számára, ami jelentős ebben a régióban. A szegénységi mutató Etiópiában 2000 és 2011 között egyharmadával csökkent. Ez jelentős teljesítmény, és örülök, hogy a mi támogatásunk is hozzájárult ehhez az eredményhez. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy van ennek az élménynek egy másik oldala is, mint sokszor a háború utáni helyzetekben a demokratikus átalakulás Etiópiában elhúzódik, és nem mindig zökkenőmentes. A bizottság tudatában van, hogy a politikai környezet nem feltétlenül az átlátható, hiteles és inkluzív választásoknak kedvez. Ezt az aggályunkat megemlítettük a kormány számára, amikor a 8. cikk szerinti politikai párbeszédről tárgyaltunk, a legmagasabb szinteken említettük ezeket a problémákat. Valódi politikai párbeszédre van szükség az ellenzékkel, a szólásszabadságot, a gyülekezési jogot és az sajtószabadságot tiszteletben kell tartani, amit egyébként az európai etiópiai alkotmány is előír. A legfontosabb aggály tehát a biztonság az állampolgárok számára, és szeret szeretné a kormány elkerülni a destabilizációt, ami veszélybe sodorná a társadalmi-gazdasági fejlődést. Nem mindenben értünk egyet a kormányzat lépéseivel, de folyamatos nyílt párbeszéd zajlik ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan, és néha ennek eredményei is vannak. Például arról is tárgyalunk, hogy milyen lehetőség volna az etiópiai média helyzetének javítására, legyen az az állami vagy a magánmédia. Ez is az nyolcadik színk szerinti párbeszéd témája. Ami a választásokat illeti, tudjuk, hogy az előrehaladás és a korábbi választási megfigyelői missziók ajánlásainak teljesítése hiányos. A 2005-ös és a 2010-es jelentéseket elutasították sajnálatos módon, és nem kaptunk meghívást a soron következő jövő szó, vasárnap sorra kerülő választásokra, ezért az Európai Unió nem küldött a helyszínre választás megfigyelői küldetést. az UNDP választási missziójának a pénzügyi támogatását is ellenzik. Ami az ellenzéki politikusok és újságírók helyzetét illeti, ez is igen aggályos. Sokakat bebörtönöztek azért, mert nyilvánosan megfogalmazták véleményüket. a média és a politikai pártok megjelenési lehetőségei leszűkültek a 2014-es kampány kezdete előtt. Az Addis Abebában működő EU delegáció nyomon követi a helyzetet, illetve a vonatkozó tárgyalásokat. Egyeztetünk ezekről a kérdésekről a hatóságokkal, beleértve a terrorista ellenes nyilatkozatokat is. Az etióp hatóságok tudatában vannak eh, az aggájainknak és az álláspontunknak. Globális partnerségünk Etiópiával ezért nem azt jelenti, hogy az Európai Unió érzéketlen a nehézségekkel kapcsolatosan, amelyekkel az etiópiai lakosságnak továbbra is szembe kell néznie. Ahogyan a januári Emberi Jogi Albizottsági Ülésen is szóba került, 2014. szeptemberében és idén is. 2014-ben az EU két nyilatkozatot adott ki a politikai és emberi jogi helyzetről Etiópiában. továbbra is szorosan nyomon követjük a helyzetet, és nyilvánosan szeretnénk reagálni, amikor csak szükséges, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy önök hogyan vélekednek az EU szerepvállalásával kapcsolatosan Etiópiában. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed, uh, Mr. Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Mostani párt nevében Stír kolléga kap szót. Két percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr. 94 millió lakosával Afrikában a második legnagyobb ország Etiópia és egy kulcsfontosságú ország a kontinens fejlődése stabilitása szempontjából, illetve ennek stratégiai jelentősége van az európai biztonságra nézve is. Biztos úr ön beszédében megemlítette ennek okait is, éppen ezért nagy aggodalommal követjük az eseményeket, illetve az ellenzéki politikus letartóztatását, illetve az újságírók letartóztatását. Más afrikai országokhoz hasonlóan Etiópiában is látszik az, hogy a szegénység visszaszorítása és a kormányzó struktúrák között nincsen megfelelő kapocs. Éppen ezért nagyon fontos, hogy szabad választások történjenek, a bebörtönzött sajtó, újságírókat, politikusokat engedjék ki. Ezek előfeltételei a fenntartható fejlődésnek, fejlesztési együttműködésünknek, pontosan ezeket a célokat kell követnie, és Etiópiát fontos partnerként kell támogatnunk. Nagyon fontos számunkra az, hogy Etiópia a regionális konstruktív együttműködést folytatja ennek a szegény országnak több mint 680 eh, menekültje van. Nagyon fontos, hogy ők jó partnerünk maradjon az Alsabab elleni küzdelemben is. Az emberi jogok betartásáért ki kell állnunk. Nagyon fontos a jogállamiságot erősítenünk, és a kormánytól azt várjuk, hogy szavahihető párbeszédet folytasson az ellenzékkel, azért, ha a demokratizálódási folyamat megerősödhessen. Köszönöm. A szociálista képviseletében Kienge úr kap szót, parancsoljon. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Etiópia rendkívül fontos a békebiztosítása szempontjából Afrika szarvánál, Szomália, Eritrea, Dél-Szudán szempontjából nagyon fontos, de szélesebb körű, tágabb nemzetközi szerepe is lehet az országnak. Ehhez azonban elegen, elengedhetetlen a békebiztosítás az országon belül. Fejlődésről nem beszélhetünk mindaddig, amíg az ország a demokratizálódás útján nem tesz előrelépést. Tudjuk, hogy nem sokára választások lesznek, de már most tudható, milyen eredménnyel zárulnak. Az Európai Unió úgy döntött, hogy nem küld megfigyelőt ezekre a választásokra. Elnök úr, mi vagyunk a fő donora ennek az országnak, ami a fejlesztési segélyeket illeti, ezért felelősségünk van abban, hogy felügyeljük a demokratizálódás folyamatát, az intézmények megfelelő működését. Egyelőre még túl sok a visszaélés az országban. több esetről is tudunk, tudunk olyan diákokról, hallgatókról, olyan tanárokról, akik jogai sérülnek. 50 szemét tartóztattak le, és 20 ember sérült meg egy tiltakozó mozdulás alkalmával, ezek csak az áprilisi számok. A médiát elhallgattatják, bloggereket üldöznek naponta, félemlítenek meg újságírókat, és tartóztatnak le újságírókat, még az európai útlevél sem akadályozza meg azt, hogy valakit letartóztassanak. Johan Perszont például és egy másik svéd újságírót is letartóztattak, 14 hónapig voltak fogságban. Etiópiában gazdasági fellendülést élnek meg, és elérkezett az, or- az ideje annak, hogy a rezsim is egy előrelépést tegyen egy tisztességesebb társadalom irányába. Köszönöm. Köszönjük szépen az ECR, rész, ECR részéről Piotrowski úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem sokára Etiópiában választások lesznek, és noha régóta korlátozzák az országban a média szabadságát és a véleménynyilvánítás szabadságát és nagyon sok a rendellenesség, amelyről a biztos úr is beszélt. Nos, mindezek ellenére az Európai Unió fejlesztési segélyt folyósít az országnak többek között a fejlesztési alapból. Ezért fontos biztosítanunk a pénzek hatékony elköltését. Etiópia fontos ország az Európai Unió számára, már csak migrációs megfontolásokból is. Nem régiben 30 etióp menekültet, akik keresztények voltak, Líbiában meggyilkoltak a terroristák, ez szociális, illetve társadalmi zavargásokhoz vezetett. Mindenképpen megfigyelő misszióra van szükség az országban, még akkor is, ha tudjuk, hogy az EU-t nem hívták meg hivatalosan. Ugyanis a társadalmi zavargások destabilizálhatják ezt az országot, amely az egyik legnagyobb lakossággal rendelkezik Afrikában, és ha itt zavargások következnek be, akkor növekedhet a menekülők száma. Elnök úr, tisztelt biztos úr! Addisban jártam egy mini misszión, és a miniszterelnökkel beszéltem a közelgő választások kapcsán, az ország helyzetéről, illetve a regionális helyzetről. Nekem az volt a benyomásom, a miniszterelnökkel folytatott megbeszélésből, hogy a vallási lázongások kapcsán. A miniszterelnök muzulmán, és ellenfelével, aki keresztényül megértették egymást. A határtól több mint 5000 kilométerre érzékeli Etiópia szomszédjának a törékenységét, az iszlamista a mozgalom az alkaidához kapcsolódik. A Szomáliában az afrikai ö, csapatok is érintettek voltak, és nagyon fontos az Európai Unió számára, hogy intenzív politikai párbeszéd folytasson a régió ezen kulcsfontosságú országával. Ö, 90 millió lakosa van, fontos országról, lakossága szempontjából is, illetve a stabilitás szempontjából is. Az Egyesült Államok már régóta látják azt, hogy nagyon fontos ezt az országot támogatni, és fontos, hogy segítsük Etiópiát vezető szerepében, a terrorizmus elleni küzdelemben. Ez az ország igenis előbbre lépett és a korábbi miniszterelnök úgy tűnik, hogy folytatja a korábbi pozitív tradíciókat, ami a felségvállást illeti, viszont van egy fekete pont természetesen. Ez pedig az emberi jogi kérdések segítése. Itt e, támogatnunk kell Etiópiát. Nagyon fontos, hogy politikai párbeszédet folytassunk ezen ország hatóságaival. Köszönöm. Merci beaucoup, euh, monsieur député. Uh, on behalf uh, GU. Köszönöm szépen a GUE nevében Lidia Szendrailog vesz uh, egy percben tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Felteszem magamnak azt a kérdést, hogyan lehet azt mondani, hogy Etiópia sikerrel modellként számolta fel a szegénységet, amikor különböző külföldi cégek több mint 10 millió hektárnyi földet foglalnak le. Olasz eh, multinacionális eh, cégek eh, szereznek meg földeket a folyó és a a tó veszélyeztetésével megfélemlítést helyeznek kilátásba, hogy ne álljon ellen nekik semmi. Olyan országról beszélünk, amely a, amelyben a lakosság 80%-a kevesebb, mint 2 euróból él naponta. Nemet kell mondani azon személyek érdekeire, akik ebből az országból, az ország kifosztásából élnek. Azt követeljük, hogy a nyugati mohóságnak vessünk véget. Köszönöm. Eh, gracias. On behalf of Green Group. Köszönöm most a zöldek részéről. Sebastia képviselő, másfél perc. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen. Egészen összezavarodtam a bizottság felszólalása nyomán. Etiópiáról olyan dolgokat mond, mint hogyha más országról beszélnek. Ez gyakorlatilag egy nevetséges színjáték. Ez az az ország, ahol eh, a parlament által küldött eh, választási megfigyelőket nem engedték be a svéd eh, jogvédőket börtönbe zárták, szisztematikusan üldözik az ellenzéki politikusokat, az újságírókat, illetve a kisebbségi etnikai csoportokat. Ugaden zónájába be sem engedték az újságírókat, ahol a nők 30%-át megerőszakolták, nagyon sok esetben pontosan a katonai erők tagjai. Arra, váltunk, arra várunk, hogy a támogatásunk feltételes legyen, és küldjünk megfigyelő missziót az országba. Az Európai Unió egy ilyen elnyomó rendszert támogat és tolerál. Az elnyomás sal szemben fontos a felelősségünk, nem tekinthetünk el ezektől a jogsértésektől, lépni kell és most. Köszönöm szépen. Az FDD nevében James Cameron, tessék. Köszönöm, elnök úr. Vannak az etiópiai emberi jogokkal kapcsolatosan aggályok itt a házban, és valóban tisztelni kell az állampolgárok jogait, de nem lehet ilyen módon megközelíteni a diplomáciát. Beszéljünk a földlefoglalásokról, a, amit a mezőgazdaság modernizálása nevében hajtanak végre. Az EU-nak a tükörbe kellene néznie, és meg kellene vizsgálnia, hogy a szolgáltatott segélyek valóban ezt a politikát szolgálják-e. 650 menekültet fogad be ez az ország Eritreából, Dél-Szudánból és Szomáliából. Etiópia nyugattal jó kapcsolatokat táplál, és ez nagyon fontos a világnak ezen konfliktusokkal sújtott térségében. Szomszédja a Szomália, a reakciós válasz helyett proaktív fejlesztésre kellene fordítanunk az erőinket. Ez olyan terület, ahol az Európai Unió eddig is destruktív volt. Az export 28%-a kávé, az Európai Uniónak protekcionista vámjait meg kell szüntetnie. Köszönöm. Madame Deputé, Marie-Christine Arnottű, Ümitilú. Arnottű képviselőasszony, köszönöm szépen, elnök úr. Az etiópia választókat nem ítélve, azt gondolom, hogy ez hasonló eredménye zárul. Az Európai Unió tagországai nagyon fontos, hogy támogassak az etiópiai kormányt. Ez egy um, stabilitást ígérő sziget, úgymond, a kontinensen. Úgy tűnik, hogy azt engedjük meg, hogy a kínaiak lépjenek fel Etiópiában. Az európai vállalkozások is fontos, hogy aktívan módon együttműködjenek katonai szempontból is Etiópiával, az iszlamizmus elleni küzdelemben, az ország belsejében, illetve a külső határoknál. Nagyon fontos, eh, hogy hatékonyságot várjunk eh, az etiópiaktól, Líbiával kapcsolatban az illegális bevándorlás miatt. Olyan bevándorlók érkeznek ide, akik életüket kockáztatják keresztényként, hiszen népírtás fenyegeti őket Szíriában az iszlám állam miatt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bogdán Venta, másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Az idén, május 24-én az urnákhoz járulnak az etióp polgárok, de fennáll a veszélye annak, hogy ezek a választások nem fognak megfelelni a nemzetközi standardoknak, és nem lesznek hitelesek az eredmények sem, tekintettel, hogy az országban egy elnyomó rezsim van hatalmon. A demokrácia alapját a politikai pluralizmus képezi, a választások lefolytatásához először is biztosítani kell a szabad és fair eljárást, és minden szavazásra jogosult számára lehetővé kell tenni a részvételt a választásokon. Ezért politikai vitára van szükség Etiópiában, és meg kell erősíteni a választójogot Etiópiában. Emellett a szabad véleménynyilvánítás is egyik alapja a szabad választásoknak, de az etióp kormány kirekezti az ellenzéket, üldöztetés és az emberi jogok megsértése által tudjuk, hogy független újságírókat és bloggereket tartóztatnak le, üldözik az etnikai kisebbségeket, a keresztényeket, és sok esetben a katonasság nemi erőszakot követ el, és embereket kínoznak meg. Fontos rábírni a kormányt arra, hogy betartsa a kotonói megállapodást az emberi jogok területén és a polgárok jogainak területén, és azonnal né eljárásra van szükség azért, hogy felderítsék a visszaéléseket, amelyekre az elmúlt időszakban sor került. Köszönöm, Biden Holzer képviselő, egy perc. Köszönöm szépen. Afrika szarva biztonságunk szempontjából egészen fontos szerepet tölt be, Etiópa ped, Etiópia pedig mindezen belül kiemelt jelentőséggel bír. Úgy tűnik, a jelenlegi kormány garantálni tudja a biztonságot, és ezért mi meg is jutalmazzuk. A jelenlegi szavazások úgy tűnik tovább biztosítják a kormány eddigi szerepét, és kedves kollégák, azért ne esünk tévedésbe, a tévedés, tévedés lenne egyenlőségjelet tenni köz, a biztonság és a nyugalom közé. Az igazi biztonság azt jelenti, hogy minden érintett fél szabadon tudjon nyilatkozni. Nagyon aggaszt engem az agadami helyzet, és hogyha nem kezeljük ezt a problémát, és nem kezeljük el, más, nem, nem próbáljuk meg más irányba terelni a fejleményeket, akkor előkészítjük a táptalajt a szélsőségesek az extremizmus számára. Hogyha csak látszott biztonságot tartunk fenn, akkor ebben a régióban nem fogunk tudni küzdeni a szélsőségesek ellen. Köszönöm. Fábio Massimo Castaldo, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Május 24-én választásokra kerül sor Etiópiában. Európa, illetve Afrika legnépesebb országáról van szó, és hát szomorú választások lesznek ezek, mert a jelenlegi felmérések azt mutatják, hogy várhatóan 99 vagy 99 és fél, sőt akár 100%-os eredményt is elérhet a jelenlegi kormánypárt. Ez az ország egy nagyon szomorú rekordot is a magáinak tudhat, nevezetesen itt tartóztatják le a legtöbb újságírót. Magam is részt vettem a tunéziai választások Irakon választási megfigyelőként az EU részéről, és saját szememmel láttam azt, mit jelent, hogyha valaki reménykedik abban, hogy végre igazi demokrácia alakul ki. A gazdasági növekedés, kedves kollégák, nem elegendő. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy nap mint nap megsérték az etióp polgárok alapvető jogait és emberi jogait, követelményt tényt támasztjuk ezt magunkkal szemben, és Kínának is el kell mondanunk, hogy mi történik itt. Senki nem hunyhat szemet e fölött, és fontos, hogy határozottan lépjünk fel, és következetesen. Köszönöm. Prioá képviselő, egy perc. Elnök úr, Etiópia nagyon fontos regionális hatalommá nőtte ki magát, és tényleges stabilitási aspektusa Afrika szarvánál a gazdaságot egy erős állam és struktúrált állam vezeti az afrikai kontinensen, ahol nagyon sok polgárháború robbant ki, kísérlet, Európa Etiópia modellt jelent a politikai stabilitás szempontjából illetve etnikai és vallási szempontból nagyon sokszínű. Most vasárnap lesznek választások, az első ilyen választások 2012 óta nagyon um, um, népszerű volt a miniszterelnök Zena, nyugati országoknak nem kell belső ügyekben megleckéztetni Etiópiát. Autoritárius ez a kormány, viszont ezt el kell ismerni, hogy jelentős eredményeket értek el a szegénység visszaszorításában. Fontos, hogy ne destabilizálódjon az ország, hiszen ennek végkimentelét senki nem láthatja előre. Fontos, hogy az Európai Unió odafigyeljen a gazdasági potenciára is, amelyet Etiópia képvisel, és fontos, hogy együttműködésünket megerősítsük az e, igazságos kereskedelmi jegyében is. Köszönöm szépen. Most pedig Alessia Moszka kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Etiópia részre az összes erőfezetés, szegénység visszaszorítása, a gazdasági növekedés fellendítése, a fejlesztés. Mi is támogatjuk ezeket a kérdéseket, viszont ezt alássa mindez, ha nem történik egyideg erőfeszítés egy fenntartható demokratikus fejlődésre, ez pedig nem valósítható meg akkor, hogyha a véleményemetes szabadságát és az információhoz való jogot csorbítják, ezek alapvető értékek, amelyekre Um, mindennapi életünket alapozzuk, tehát Európai Unióként nem hallgathatunk mindazok kapcsán, ami Etiópiában történik, különösen a közelgő választások előterében. A gazdasági helyzetet nem lehet választva értékelni, illetve az elnyomási intézkedéseket uh, nem lehet érvekkel alátámasztani, megetetjük meg, hogy civileket nyomjanak el is fontos, hogy támogassuk a fenntartható fejlődésben az országban az emberi jogok tiszteletben tartását. Köszönöm. Egy percben volt képviselő. I'd like to thank... Szeretnék köszönetet mondani Joseph Feidenhorzenek és másoknak, akik felszólaltak ebben a kérdésben. Sajnálatos módon nem éri el a nyugati média fősodrát. Nagyon fontos számomra, hogy felszólaljak ezzel a helyzettel kapcsolatosan, hiszen nem kiegyenlítettek a feltételek az ellenzéki hangok számára. Jövő héten választások lesznek, de nem lesz ott az EU megfigyelő missziója. A kormány folyamatosan üldözi a sajtot, az ellenzéki sajtót, illetve a kisebbségi etnikai csoportokat, a nőket, a gyermekeket célozza meg szisztematikusan használja a kínzás eszközét. Időközben Etiópia az EU támogatások negyedik legnagyobb kedvezményezettje költségvetésének 45%-a külföldi támogatásból származik. Az EU-nak egyértelmű nyilatkozatot kell tennie a május 24-i választások előtt, elkötelezve magát az emberi jogok érvényesülése mellett, biztosítva azt, hogy az EU által nyújtott tevék, támogatást ne fordíthassák etnikai tisztogatásra és emberi jogsértésekre. A béke nem szabad, hogy az emberi jogok kárára valósuljon meg. Köszönöm. Köszönöm kékkártyás kérdést szeretne feltenni Kárvel úr. Hogyha elfogadja, elfogadja? Vordasszony. Uh, I can repeat. Do you accept? Megismétlem, elfogadja-e Kárvel úrtól a kékkártyás kérdést? Yes. Thank you, Mr. President. Thank you. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy Vordasszony elfogadta a kékkártyás kérdésemet. Ebben a teremben mindenki aggódik az emberi jogsértések miatt, de a válság fenyegeti Afrika szarvát, és az iszlámista terroristák is egyre nagyobb teret nyernek. Mégis el kellene ismerni Etiópia teljesítményét a szélsőségekkel szemben. Köszönöm. I spent a lot of my time nagyon sok időt töltök a civil szervezetekkel való együttműködéssel, és arra használom fel ezt a szerepemet, hogy hangot adjak azoknak az embereknek, akik egyébként nem tudják hallatni a hangjukat. Például a Vögfor szervezet óriási emberi jogsértéseket tártak fel, nők elleni, lányok elleni erőszakról szólnak ezek a jelentések Etiópiában, amelyeket a kormány is támogat. Igen, kiállok az emberi jogokért. Az egyik legretenetesebb fenyegetés a demokráciával, biztonságunkkal szemben az, hogy a férfiak és nők nem rendelkeznek egyenlő képviselettel világszerte. Ez óriási probléma a társadalom számára. Válaszoltam a kérdésre. Kárvel úr, a legnagyobb fenyeget megközelítés az, hogy a férfiak felé billen el a hatalom mérlege. Eh, Deputy Anna Gomes, two minutes, take a please. Anna Gomes asszony, két perc. Május 24-én lesznek a választások Etiópiában, ezek sem demokratikusak, sem igazságosak, sem szabadak nem lesznek. 2005 és 2010-ben a választási megfigyelő konklúziókat mondtak le, Ezeket nem tartották be, a megfogalmazott ajánlásokat nem tartotta be a kormány. Ez az oka annak, hogy az idén az Európai Parlament nem küld megfigyelőket a választásokra, nem kívánjuk támogatni a kormányt a propagandájában. Az ellenzéki pártok azt mondják, hogy az EPFRD párt tovább azon munkálkodik, hogy az ellenzék ne tudjon regisztrálni a választásokra, sok ellenzéki képviselőt megint letartóztattak, üldöznek ilyen képviselőket, és az egyetlen e, igazi ellenzéki párt nem tud részt venni a választásokon, mert kizárták. A véleménynyilvánítás szabadsága sérül, a sajtószabadság sérül, amikor Etiópiában jártam, azt láttam, hogy nincs még egy olyan afrikai ország, amely ennyi újságírót tartóztat le, és ennyi bloggert, őket terrorizmussal vádolják, sorolhatnám akár a neveket is ehelyütt. Etiópia a legfontosabb, kedve, legfőbb kedvezményezetje az Európai Fejlesztési Segítségnyújtásnak, az Európai Unió egyik fő szövetségese, valamint az USA szövetségese is, ami a biztonsági kérdéseket illeti a régióban, és éppen ezért szemet hunyunk afölött, hogy nagyon súlyosan megsértik az emberi jogot, jogokat Etiópiában, és elnyomják az ovadami lakosságot és a roma lakosságot. Követelnünk kell Etiópiától, az etióp kormánytól, hogy minden újságírót, minden ellenzéki politikust engedjenek szabadon. Gondolok itt egy olyan brit állampolgára is, aki egy nagyon fontos ellenzéki politikus Etiópiában, akit Jemenben elraboltak, majd Etiópiának kiszolgáltattak, hogyha nem sikerül megfelelő módon, megfelelő irányba terelni a fejlődést Etiópiában, akkor sérülni fognak az érdekeink, stratégiai fontosságú országról van szó a régióban. Nem maradhatunk német, gondoskodnunk kell arról, hogy az Etiópiával szemmel folytatott politikánk változzon, csak így tudunk igazán nyomást gyakorolni, ami pedig fontos lenne. Köszönöm. Köszönjük most a Catch Eye. Következik Marina Petir Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A helyzet Etiópiában nagyon aggasztó, több szempontból is. Vasárnap parlamenti választásokra kerül sor Etiópiában. Az országban a politikai pluralizmus csak látszólag érvényesül, súlyosan elnyomják az ellenzéki pártokat sérül a sajtószabadság, a demokrácia. Az újságírókat arra kényszerítették, hogy választaniuk kell az öncenzúra és a letartóztatás között. Sokan elmenekültek az országból. Emellett jelentős rendelkezik az ország, mindeközben a 22. helyen van azon a listán, amely a keresztények üldöztetését méri fel. Az országban nem adottak a demokrácia előfeltételei. Fel kell lépnünk a visszaélésekkel szemben az országban. A mezőgazdaság egyébként nagyon fontos a helyi lakosság szempontjából, biztosítja az egzisztenciájukat, ezért mielőbb le kell állítani az eddigi gyakorlatot, mely során eltulajdonítják erőszakkal ez a földterületeket. Köszönöm szépen, mondja Kaputo képviselő, még mindig nem teszünk eleget Etiópiáért. Etiópiában nagyon súlyos gondok vannak, az é- a várható élettartalom mindössze 49 év, az egyik legalacsonyabb ez a világon. Ennek fő oka, hogy nincs megfelelő vízellátás, a nőknek naponta sok kilométert kell gyalogolniuk, hogy eljussanak az országban meglévő kevés számú eh, kúthoz, és rengetegen halnak meg nap, mint nap Etiópiában a vízhiány miatt és a higiéniai feltételek eh, hiánya miatt. Emellett azt látjuk, hogy rengetegen hagyják el az országot, mert eh, nem találnak munkát továbbá. A muzulmán és keresztény lakosság közötti konfliktus is sújtja az országot. Fontos a gazdasági fejlődés az országban persze, de először meg kell oldani a sürgős kérdéseket, és biztosítani kell, hogy elfogadható körülmények között élhessenek az etióp polgárok. Európának konkrét segítséget kell nyújtania, hogy segítse az országot, és biztosítani tudjuk közösen azt, hogy jobb körülmények alakuljanak ki. Mariasz képviselő. Elnök úr! Április 19-én az iszlám állam egy videó felvételt tett közzé, melyen az volt látható, hogy 30 etióp keresztényt fejeznek le. Ezzel az etióp lakosságot kívánták megfélemlíteni Etiópiában, ugyanis a lakosság kétharmada keresztény. A dzsihadisták célja az, hogy az iszlám vallás terjedjen el az országban, ugyanakkor több százezren el kell, hogy hagyják az országot, el kell, hogy hagyják Etiópiát a szegénység miatt, az instabilitás miatt és az ellenzék üldöztetése miatt. Először is tehát meg kell teremteni a feltételeit a demokratikus választásoknak, gondoskodni kell például a sajtószabadságról. Nagyon aggódunk az ország helyzete miatt, amely ország részben keresztény is, az Európai Uniónak a gazdasági fejlődéshez, a jogállamisághoz, a demokráciához és az alapvető jogok védelméhez is hozzá kell járulni az országban. Etiópia nem lehet továbbra is olyan ország, ahol a nagy multinacionális koncernek és kínai vállalkozások folyamatosan terjednek. Csics képviselő. Kollégici kollégé! Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Néha az a benyomásom, hogy csak vitázunk. Ez a vita nagyon hasonlatos ahhoz a vitához, amit Törökország kapcsán folytattunk az imént. El kell mondanunk, hogy mi az, ami pozitív Etiópia kapcsán, mi az, ami segíti az Európai Unión. Hogyha Európában lenne Etiópia, akkor egy nagyobb lakosságú ország lenne, stabilizációs tényező egy nagyon nyugtalan régióban. és a saját érdekeinket is védi, éppen ezért azt támogatom, hogy segítsük Etiópiát továbbra is, viszont néhány kollégától hallottuk azt, hogy Etiópiában a mostani kormány nem demokratikus tevékenységet is folytat, amikor Etiópiáról és Törökországról beszélünk, akkor fontos, hogy ugyanolyan mércével mérjünk mindenkit. Köszönöm. Per favore. Chiedo scusa, non avevo visto il nome, signor Presidente. A Van, akitől azt halljuk, hogy Európa katasztrófa, másoktól pedig azt, hogy az etióbok kormány nem is olyan rossz, Azt is halljuk, hogy kikerült a nyomorból az ország, de ha megnézzük Etiópiát, akkor talán jobb, hogyha Európa felé is tekingetünk. A mi időseinkről, fiatal munkanélküliekről is megemlékezünk. És azt is el kell mondjuk, hogy Líbiát bombázták, most pedig jelentős káosz uralkodott el, a mi országunkban is van egy olyan kormány, amely a, tagadja a libiai eseményeket. Ébredjenek fel, kérem. Köszönöm, most pedig a képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig nagyon örülök, hogyha ön az elnök a parlamentben. Etiópia nagyon fontos partnere az Európai Uniónak, kulcsfontosságú ország, stratégiai szempontból is. Jelentősen aggódom amiatt, hogy a választások nem fognak megfelelni az Európai Unió vagy nemzetközi választási standardoknak, és az etőből kormány a politikai pluralizmus megpróbálja majd kordába szorítani. Számos újságírót börtönöztek be, Afrikában a legtöbb bebörtönzött újságíró, az ellenzéki pártokat nem engedik a, az állami médiához hozzáférni. A kormányzó párt az ellenőrzését arra használta, hogy megtagadja az ellenzék eh, bekapcsolódását a versenybe, és ezek a típusú emberjogi sértések elfogadhatatlanok számunkra, és ezeket formálisan is el kell, hogy utasítsuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kedves szavakat! Lehet, hogy akkor nem fogom már ilyen szigorúan nézni az időt. Most pedig a biztos kap szót a asszony nevében. Parancsoljon! President, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy ezt az aktuális vitát lefolytathatjuk. Egyetértek a legtöbb agállyal, amelyet felvetettek a kapcsolatunkkal összefüggésben, de ez a partnerség olyas valami, amit nagyon sok szempontból kell vizsgálnunk. Bizonyos aspektusai több ellentmondást vetnek fel, mint mások, és ezeket az alapvetően pozitív fejleményeket figyelembe kell vennünk, illetve hogy konstruktív és kritikus szerepet játszik az ország a régióban. A célunk, hogy továbbra is partneri kapcsolatot tartsunk fel Etiópiával, megerősítve üzeneteinket a demokratizálódással, az emberi jogokkal és az alapvető szabadságjogokkal kapcsolatosan. A választások okozta felindultság után valószínűleg újra rá tudunk térni a hosszú távú demokratizálódás kérdéseire, hogyha Etiópia a stabilitást fent szeretné tartani, és szeretné elérni 2025-ig, hogy közepes jövedelmű országnak minősüljön. Alapvető jelentőségű, hogy a lakosság megkapja a lehetőséget, hogy nyíltan hangot adjon véleményének. Frederica Mogherini, a főképviselő asszony szeretne látogatást tenni Etiópiába a közeljövőben, és személyesen egyeztetni szeretne a nehézséget okozó kérdésekről az ország vezetésével. Ez most a helyzet, köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm ezt a nagyon értékes vitát. Eh, köszönöm szépen, biztos úr.